Bon les amis, est-ce que, est que tout le monde... Kedves kollégák, kedves barátaim, mindenkinek itt van a szavazókártya, illetve az jelentkezzen, akinek nincs itt. Pa? Clara, Clara, qu'est-ce qu'elle est belle, elle vient de chez le coiffeur, Clara, regarde. Clara, nagyon csinos vagy ma reggel, gondolom, hogy egyenesen a fodrásztól jöttél, ezt nagyra értékeljük, Klára, tényleg, hogy így kicsípted magad erre az ülésre. C'est bon euh, Tout le monde a mis sa carte de vote C'est parfait. Mindenki behelyezte a gépbe a szavazókártyáját? Akkor kérném, hogy mindenki üljön le, Tomá asszony is üljön le, és gyorsan keresse elő a táskájából a szavazókártyáját, de úgy látom, hogy már ott van a kezében, rendben van. Igen, kicsit morgós vagyok ma reggel, mert azt mondtam, hogy még a női táskád mélyéről elő kell kotornod a szavazókártyádat, de közben látom, hogy már felkészült vagy, és ott van a kezedben. Hát ilyen vagyok ma reggel, kicsit beszédes. Kedves kollégák, mindenki készen áll a szavazásra? Rendben van. A Mauritiuszi köztársasággal kötött megállapodás az első téma. Norika Nikolaj, mindenki készen áll? Nem lesz bonyolult ügy, egyetlen szavazás, úgyhogy a szavazást azonnal megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk Nikolaj kollégának. Nézzük akkor a következő témát. Komor-szigetek és Unió közötti halászati partnerségi megállapodás. Joao Ferreira témájáról van szó. Hetes módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elutasítottuk. A DEVE szakbizottság hetese mellette, vagy illetve a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elfogadtuk. 9-es. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 10-es. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 11. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 12. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Preambulum 1-es. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elutasítottuk. Kettes módosító. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elutasítottuk. Hármas, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Illetve, javít az elnök, elutasítottuk. Négyes. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A DEVE A jelű módosítója következik. A szavazást megnyitom. A Szavazást lezárom, elfogadtuk. Ötös módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A DEVE F jelű módosítója következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A végszavazás következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Bravo, gratulálunk Joao-nak. komori szigetek. A következő téma továbbra is João Ferreira. Egyetlen szavazásról lesz itt szó. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elfogadtuk. Ez tehát a felmondásra vonatkozott, lépjünk tovább. Mentesítés, egyes módosító, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kettes, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Négyes. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Ötös. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hatos. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Hetes. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Nyolc. Illetve a nyolcas kiesik, tehát 9-es, 9-es, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Rosszul fejeztem ki, hogy melyikről szavazunk? Szeretnék újra kezdeni? Rendben van, akkor újra kezdhetjük. Újra kezdjük, és még egyszer mondom, hogy a 9-esről szavazunk, Tomászony módosításáról, és a szavazást most megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Tízes Tomá asszony. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Akkor a tizenkettesre kell ugranunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 13. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 14. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 15. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 16. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 16. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Eljutottunk a végszavazáshoz. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Lépjünk tovább. 13-as napi rendi pont, halászati ellenőrző hivatal mentesítés, egyes módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Kettes. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Hármas. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Négyes, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Ötös, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Hatos, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Hetes. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kilences. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Maradt még a tízes módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Na, végszavazás következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Akkor most lapozzunk előre a napirendben. Et voilà. Nous allons au point 14 de notre. Euh, a 14. napirendi pont következik. Egy fenntartató és versenyképes európai akvakultúra ágazat felé a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kilátások. Iturgáis kollégánk témájáról van szó és most fogja bemutatni nekünk a jelentéstervezetet. Már is megadom a szót Iturgáis úrnak. Carlos, valami probléma van? Klára szeretne valamit elmondani. Tessék, Klára, mondjad most. Hát nem most rögtön, de szerettem volna jelezni, hogy ez mennyire fontos, ugyanis most született egy ítélet, az Európai Bíróság részéről, amely jóvá hagyja a Marokkóval kötött halászati megállapodást. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy fontos megállapodás, és ha már itt vagyunk a Halászati Bizottságban, szerettem volna ezt megemlíteni. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Oui, je venais d'en avoir l'information également. Igen, igen, én magam is pont most kaptam meg az erre vonatkozó információt, tehát validálták a megállapodást. Akkor most visszatérünk az eredeti napirendünkhöz, és Carlos a szó. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, köszöntök mindenkit. Szerettem volna az akvakultúrával kapcsolatos jelentést ismertetni itt most a szakbizottságban. Fontos megjegyeznünk, hogy a jó szándék és a komoly erőfeszítések ellenére az akvakultúra elakadt szemben azzal a fejlődéssel, amelyet a világ más részein tapasztalhatunk. Ahhoz, hogy valaki egy engedélyt szerezzen az Európai Unióban, emlékeznünk kell arra, hogy több engedélyt kell beszereznie, és ezeknek a hivatalos dokumentumoknak a beszerzési folyamata lassú, bonyolult és bizonytalan kimenetelő. Azt kérném, hogy ha egy kicsit csendben maradnának, köszönöm szépen. Ez a helyzet nehezíti az ágazat fejlesztését és a beruházásokat is, arról nem is beszélve, hogy nincs egy egységes végrehajtás az Európai Unióban. Ez pedig Elnök, elnök asszony, azt kértem, hogy ha megtennék, akkor maradjanak csendben, Kétszer is kértem, hogy legyenek csendben, mert nem tudom így folytatni a jelentés ismertetését. Igen, kérném a kollégákat, hogy biztosítsuk az előadónak, hogy csend legyen a teremben, hogy ismertethesse ezt a fontos jelentést. Folytassa kérem, Remi Turgász úr. Köszönöm, elnök asszony. Az végrehajtás, a jogszabályok végrehajtása sem egységes az Európai Unióban, és ez azt eredményezi, hogy egyfajta jogi, joghézag következik, és jog, jogi bizonytalanság. A helyek nem állnak kellő módon rendelkezésre, és ennek is komoly kihatása van az Unióban az akvakultúra fejlődésére ugyanis ez az ágazat kis súlyjal rendelkezik más ágazatokhoz képest, mint például az idegenforgalom, vagy az aerogenerátorok, vagy egyéb ágazatok. Az Európai Unió termékeinek számos szigorú szabványnak és környezetvédelmi normának, állategészségügyi előírásnak, illetve fogyasztóvédelmi előírásnak kell megfelelniük, és ezek vonatkoznak a termelésre, az, a szállításra, az egészségügyre, és a munkavállalók társadalmi körülményeire is. Ennek eh, az eredménye pedig befolyásolja a fenntarthatóságot, de Ugyanakkor vannak drágább termékek, amelyek kevésbé versenyképesek, mint az importált termékek, és emlékezzünk el arra, hogy ezek egy gyakran olcsó költségek mellett és alacsony szintű normák betartása mellett állítanak elő. Ez is jelen van az Európai Unióban nem veszik előképpen figyelembe az akvakultúra sajátosságait az Európai Unióban. És a társadalom, valamint a fogyasztók véleménye nem különösebben jó az akvakultúráról, ami összefügg a közigazgatás szerepével is. A hitelekhez való hozzáférés is nehéz, ahogyan a beruházások és az első értékesítés között is általában három év telik el, és azt is meg kell jegyeznünk, hogy ez gyakran eltántorítja a befektetőket, elrettenti őket a rendkívül sok dokumentumokat kell beküldeni ahhoz, hogy például az Európai Tengeri és Halászati Alapból finanszírozáshoz jussanak a termelők, ami szintén elrettentő hatású. Egy fenntartható akvakultúra hosszú távon biztosítani tudja az élelmiszer biztonságot, az élelmezés biztonságot, a növekedést, illetve a munkahelyek biztosítását, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy eleget tegyünk a növekvő igénynek, amely világszerte jelentkezik, azon problémák ellenére, amelyeket felvázoltam. Mit javaslok ebben a jelentésben? Engedjék meg, hogy 12 pontban röviden ismertessem, hogy melyek a lényegi pontjai ennek a jelentésnek. Először is az akvakultúra potenciáját ki kellene aknáznunk, tehát ösztönöznünk kellene a fejlődést, az innovációt az Európai Unióban. A versenyképességet növelni kell az ágazatban, a diversifikációt, illetve a gazdasági tevékenységet, ahhoz, hogy az élelmezés biztonsághoz, az élelmiszer biztonsághoz hozzájárulhasson ez az ágazat. A fenntartható akvakultúrának a következőre kell épülnie. A vállalkozási biztonsággal ezt úgy tudjuk megteremteni, hogy az administratív infrastruktúrákat egyszerűsítsük. Nagyobb átláthatóságra van szükség, egyértelmű és egységes kritériumokra, melyek alapján az Unióban az engedélyeket kiadjuk a betegségek, illetve az állategészségügyi kezelések szempontjából is egységes eljárásokra van szükség. Az orientatív dokumentumokat rendelkezésre kell bocsátani, a bevált gyakorlatokat meg kell osztani, és az akvakultúra tanácsadó konzultatív tanácsát támogatni kell. A tudományos vélemények a 2017 novemberi jelentésben foglaltak, nagyon fontosak. Ez a vélemény arra következtetésre jut, hogy az akvakultúra fejlesztése az Európai Unióban össze kell, hogy kapcsolódjon a fenntartható élelmezés biztonság kérdéseivel, és az Unió globális napirendjén fontosabb szerepet kell, hogy kapjon. Tehát a Food from the Oceans jelentés tartalmazza ezen pontokat. Egyszerűsíteni kell az administratív eljárásokat, le kell rövidíteni a bürokratikus eljárásokat, a terheket csökkenteni kell, ez kulcsfontosságú. A helyi és regionális hatóságok szerepe a jogi keret végrehajtásában szintén létfontosságú az akvakultúra fennmaradása szempontjából továbbra, továbbá más ágazatokkal egyenlő feltételeket kell teremteni, konkrét tervezésre van szükség, és ehhez figyelembe kell venni az összes ágazatot az ágazat érdekeit figyelembe kell venni, más ágazatokkal való kölcsönhatást figyelembe kell venni. Negyedik pont, a jogszabályokat az akvakultúra szükségleteihez kell igazítani. Jobban figyelembe kell venni a konkrét szükségleteket, az akvakultúra igényeit, ez egyértelmű. Ugyanakkor az ágazat nagyobb szerepet kell kapjon a döntéshozatalban is. Továbbá a versenyképességet javítani kell, egy szigorú jogszabály, ami az importokra vonatkozik, szükséges ahhoz, hogy garantáljuk azt, hogy az import is ugyanolyan élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi standardoknak feleljen meg, mint azon termékek, amelyeket az Európai Unióban állítunk elő. Végre kell, tehát egy nemzetközi terepet kell létrehozni, és ezeket a fenntarthatósági standardokat és szakértelmet az Európai Uniónak exportálnia kell javítani kell a fogyasztók tájékoztatását. Szigorúan végre kell hajtani a jogszabályt, ami a címkézést, illetve a fogyasztók tájékoztatását illeti a halászati, a halpiacokon, illetve a, a vendéglátásban is állategészségügyi termékek rendelkezésre bocsátása is fontos, és ezeket is hozzá kell igazítani az akvakultúra realitásához. Egy valódi európai közös piac megfelelő oltóanyagokat igényel és egyéb állategészségügyi készítményeket, főleg a kisebb fajok számára. Továbbá jobb kommunikációra van szükség. Jobb kommunikációra az akvakultúra előnyeiről. Éppen ezért általános kampányokat is ösztönözni kellene, ezek tartósak kell, hogy legyenek, és ki kell, hogy fejtsék azt, hogy milyen előnye van az Európai Unió fenntarthatóságának, az akvakultúra fenntarthatóságának. Támogatni kell a kutatást és a fejlesztést, az innovációt, az alap 1,2 milliárd eurót biztosít az akvakultúra fenntarthatóságához az Európai Unióban, és vannak egyéb finanszírozási források is, mint például a Horizon 2020, egy komoly lehetőséget biztosítanak az innováció számára. Éppen ezért meg kellene erősíteni a tudományos közösség, valamint a termelők közti együttműködést az ilyen szervezeteken keresztül és a költségvetés által ösztönözni kellene a foglalkoztatást, illetve a képzést, a szakképzést, a megfelelő szakképzést biztosítani kell az akvakultúrán belül, és az esetleges átképzéseket is a halászok számára, úgyhogy alternatív irányítási módszereket lehetővé teszünk számukra, ezáltal is munkahelyek jöhetnek létre. A 11. pont, megfelelő finanszírozást kell biztosítani a halászati alap által. Az akvakultúra fenntarthatósága az egyik fő prioritás kell, hogy legyen. Ugyanakkor aggasztó az, hogy az Európai Számvevőszék 2014-ben arra következtetésre jutott, hogy a korábbi halászati alap nem támogatta az akvakultúra megfelelő fejlesztését. A különböző dokumentumok benyújtásának folyamata, amelyek által az európai halászati alapból támogatásban lehet részesülni, mindenképpen egyszerűbbé kell, hogy váljon. A 12. pont pedig, és ez egyben az utolsó is, harmonizált szimbiózisra van szükség a halászati gazdaságokkal, tehát nem szabad, hogy a halgazdaságok, illetve az akvakultúra között antagonizmus jelenjen meg, a kettő összeegyeztethető és egymást kiegészítő jellegű kell, hogy legyen. Tehát elnök úr, ez lenne az a 12 pont, amelyet a jelentésemben megfogalmazok, ezeket persze részletesebben fejtem ki, és várom persze a kollégák hozzászólásait is a módosítók formájában. És ennyi lenne részemről, állok a kollégák és az elnök rendelkezésére, amennyiben további észrevételek hangzanának el. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. És természetesen köszönjük szépen a jelentést is. Iturgász kollégánk nagyon sok fontos pontot foglalt össze, igen, egyértelműen módosítpai irányelvek maximális és pontos végrehajtására. A tagállamoknak és a régióknak ezen kívül minden segítséget meg kell adni. Ami az információs kampányokat illeti, hát meglehetősen szkeptikus vagyok ezek kapcsán. Nem tudom, hogy ez valóban bölcs módja -e annak, hogy az olyan érzékeny tengeri területeken mint például a Balti-tengeri régió. Itt nincsenek problémák a speciális tervek kialakítása kapcsán. Ok Igen, bölcsen az Olland szigeteki missziót elfogadták. Nagyon örülök. Én magam egyébként hajóval fogok oda áthajózni hajózni a tengereken. Remélhetőleg addigra ég is elolvad. Úgyhogy köszönjük szépen az előadó munkáját. Eddig is bolálkozunk az Olland szigeteki misszión. Tenadzsot nemek jelentést. Azt hiszem, hogy pontosan felvonultatja az európai akvakultúra valamennyi nehézségét. Egyszerűen szó természetesen. Nos, a jelentéssel remek lehetőség kínálkozik Európa számára. Van itt ugyanis egy nagyon fontos térség a piacon, ez a piac gyakran olyan termékekkel van telítve, amelyeket nem ismerünk jól, ezek az Európai Unió felségvizein kívülről érkez. Egy szociális gazdaságot kell kialakítani, amely a munkahelyekhez kötődik, egy hasznos termékhez kötődik, és a vállalkozások fejlesztéséhez. Ez tehát a három alapvető pont gazdasági, pénzügyi kapacitás Európa részéről, a vállalkozásaink, kutatást ebben az ágazatban. Ez ugyanis nagyon fontos gazdasági ágazatot ösztönözhet. Ahogy mondottam, Carlos remek jelentése érinti ezeket a pontokat. Most végre kell hajtanunk ezt a jelentést, de szerint az innováció, a fejlesztés, ez nem elegendő, Európának ezt nyomon kell követnie, ennek a megvalósítását. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan a jelentés alap beállítottsága azon alapul, hogy az európai jó munkát kövessük nyom jellemzőivel. Egy közös projekten belül Köszönöm tehát, Carlos, és mindenkinek köszönöm. Együtt bizonyosan egy fontos lépést tudunk majd itt meglépni. Ez egy foglalkoztatási esély, és egyben esélyt kínál arra, kapcsolatosan remélhetőleg újra közelebb lesz a polgárokhoz. Köszönöm. Ennek is negatív behatása lenne. Köszönjük szépen egyébként a kemény munkát. Tomasz is asszony a következő hozzászóló ezt az anyagért, amely nagyon részletes. Külön köszönöm, hogy megvitatjuk ezt a fontos témát itt a szakbizottságunkban. Nagyon fontos az akvakultúra, és a megfelelő figyelmet kell fordítani erre az ágazatra foglalkoztat, és az Európai Unióban a pénzügyi versek következményeként az akvakultúra lehanyatlott. De élelmiszertermékeket állít elő, de vannak itt merepet játszik az akvakultúra. Három. Nagyon fontos halról van itt szó a haltenyészetekben, és 35 ezer tonnát nem adják ki megfelelő időre. Csökkenteni kell a bürokratikus terhet, és lehetővé kell tenni, hogy a különböző helyi és regionális hatóságokat jobban összekapcsolják. Erőteljesebben kell tájékoztatni az embereket az akvakultúra, illetve a szigetek térségében. Nagyon fontos, hogy a halászat iránt is felébredjen az érdeklődés, ez is fontos az akvakultúra fejlesztése szempontjából. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek, és néhány módosítóval szeretném javítani a jelentést. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Önt, amikor elolvastam a jelentését, ami eszembe jutott, egy két évvel ezelőtti esemény volt, amikor a kisüzemi flotta azt is szeretném elmondani, hogy számomra teljességgel összeegyeztethetetlen a fenntarthatóság a versenyképességgel, ahogyan ön ezt amit ez, a, amit ez a helyzet előidéz. Ön a jelentésében említi a gyógyszereket, a vakcinákat, tehát gyakor egy komoly jelentés, mindenképpen értékelni kell még az engedélyek kiadása előtt azt, hogy a jelenlegi munka egy komoly erőforrást a nagy befektetőknek, a multinacionális vállalatoknak, és ezt nem engedhetjük meg. A módosítóim éppen ezért abba az irányba mutatnak majd. Sebb térségről szó, persze értem a megjegyzésedet, tessék. Elnök úr, a kisüzemi ágazat és a környezetvédelem, csak hogy reagáljak az észrevételére. E- Júljához ez tiszteletre méltó, de itt az európai akvakultúráról beszélünk. Most pedig Erdős Norbert következik, tessék. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt jelentéstevő. Először is számos hasznos javaslatát szeretném megköszönni, mint a kutatás, fejlesztés, az innováció és a szakképzés kiemelése az uniós fogyasztók és a termelők megvédése a silány minőségű akvakultúra importtól és a fogyasztók megfelelő tájékoztatása, vagy az ügyintézési rendszer egyszerűsítése és az ügyintézés gyorsítása. Nekem különösen az idéglenes engedély ötlete tetszik, hiszen így nem kellene megvárni minden engedélyt a tevékenység megkezdéséhez, hanem a legfontosabbak megkapását követően egy idéglenes engedély birtokában el lehetne kezdeni dolgozni. A tengernélküli országok, mint Ausztria, Csehország, Szlovákia, Luxemburg és Magyarország nevében még egyszer köszönöm ezeket a javaslatokat. Sajnálom viszont, hogy az akvakultúra ágazat teljesítményének az ötödét kitevő édesvízi haltenyésztés fejlesztése nem szerepel a jelentés tervezetben. A tervezet nyolcadik bekezdése szövegéből kiindulva az édesvízi ágazatot a többivel azonos súlya kellene szerepeltetni a szövegben. Egyrészt az édesvízi ágazat több mindenben különbözik a tengeri akvakultúrától, mint hasonlít. Például állomány megőrzés, takarmányozás, szaporodás, ezért a szabályozásnak is figyelembe kellene vennie a különbségeket. Különböző ágazatra szabott környezetvédelmi előírások, mind a tengeri, mind az édesvízi haltenyésztők munkáját jelentősen egyszerűsítenék, egyértelművé tennék, és így megkönnyítenék. És ezáltal az ágazat mindkét fontos szegmense növekedésnek indulhatna, ami az egész akvakultúra ágazatnak jobbat tenne. Másrészt a nehezebben hozzáférhető, pályázati úton elnyerhető fejlesztési pénzek mellett az akvakultúra ágazatnak is szüksége lenne egy biztos, normatív alapon történő bevételre, amelyet a folyamatosan nyújtott, jelentős környezetvédelmi szolgáltatásokért, biológiai sokféleség fenntartása és növelése, tájvédelem és megtartás kapna az ágazat. Ez egyfajta akvakultúra zöldítés lenne, amely a tengeri halászat esetén tengeri akvakultúra zöldítés, míg édesvízi esetén halastavi zöldítés nevet is viselhetné. Végül az EU-s akvakultúra költségvetést illetően is konkretizálni kellene az igényeket. A mostani programozás időszakban a rendelkezésre álló 1 milliárd 280 millió eurót a következő 7 évre is meg kellene őrizni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Merci beaucoup, Norbert. Es verdad, presidente. Valóban, elnök úr, ez igaz, de az is fontos, hogy az ott halászó flottát ne tegyék ki onnan, éppen ezért a megállapodás, a kapcsolatos kérdést majd megoldják ott, ahol erre sort kell keríteni. De akkor most térjünk át az akvakultúrára, hiszen erről folyik most az eszmecsere. Szeretném megköszönni Turgáis úrnak az erőfeszítését, illetve a javaslatokat, amelyeket megfogalmazott. Én úgy gondolom, hogy keveset beszélünk az akvakultúráról, holott ez egy olyan tevékenység, helyezkednek, ez aggaszt, mert ennek nem lenne szabad, hogy, ez nem lenne szabad, hogy így legyen. Egy fontos gazdasági tevékenységről van ugyanis szó, és jobb a kereslet. Az unióban fogyasztott halmennyiség 60%-ával kapcsolatban lehetséges, hát nem annyira jó, mondjuk így. Ez azért aggaszt engem. Aggaszt, hogy ilyen híre van, mert ez ráció túlzott mértékű, és ez attól függ, hogy egy adott országban milyen mértékű alternatíva, amely rendelkezésünkre bocsáthat egészséges, jó minőségű termékeket megfizethető áron. Én úgy gondolom, hogy erre kellene törekednünk. És a jelentés is erre törekszik, bizonyos ajánlásokkal, amelyeket nyilván módosítók formájában kiegészítünk vagy átdolgozunk, és mivel a jelent hogyan kezeljük, illetve hogyan gyógyítjuk az állatokat gyógyszerezett takarmányjal például. Az akvakultúrával kapcsolatos ágazat, az akvakultúra ágazatban egy komoly probléma, ez egy problémát jelent az ágazat, illetve a fejlődés szempontjából. A két trialógus amelynek során az állatgyógyászati termékekről, illetve takarmányokról beszélünk, remélhetőleg megfelelő módon lezárul majd, és ez a már nincsenek kollektív kezelések oltóanyagokkal. Nagyon sok halnöveldében az egyik fő innovatív megközelítés az, hogy halanként, egyedeként kezelik az állományt. Tehát egy innovatív erőfeszítés tört jelentés kapcsán, és ezt Tomasics kolléga is elmondta, el kell kerülnünk a versenyt, illetve azt, hogy az egyik halászat szembe kerüljön a másikkal, én nem ezt szeretném. Én szeretnék olyan halászati termékeket, amelyek egészségesek, és amelyek garantálják azt, hogy más kérdésekre, és én erre fogok kitérni a módosítomban. Végezetül pedig, ami a címkézést illeti, említettük tegnap eh, az értékláncot, de szerintem a címkézés nagyon is fontos, nagyon fontos a konfrontációt el kell kerülnünk. Halnöveldéből származó, vagy akvakultúrából származó halat fogyasztok. Egészséges termékekre van szükségünk, amelyek a környezeti előírásokat is figyelembe veszik. ennek persze megvan az ára. Éppen ezért ezt Gratulálok önnek a jelentéshez. Szerintem a megközelítés helyes és jónak tartom az esmecserét is. El kell kerülnünk a konfrontációt. Én sem azt szeretném, hogy az akvakultúra egy ipari modellt kövesíteni, azt a remek munkát, amelyet már elvégzett, és mindannyian egy olyan jelentést szeretnénk kidolgozni, amely hasznos az ágazat számára. Elnök úr, elnézést kérek, de elnézést kell kérjek Blanco úr nevében, ő a szocialista frakció um, árnyék jelentéstevője, egy megújuló energiaforrások. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is a Csik kolléga is rámutatott erre. Itt a gyógyszerekről van szó. Szeretném javasolni, mint ahogy el kapcsolatosan fogok majd benyújtani egy módosító indítványt. Az a véleményem. Társának kérdéskör ez is nagyon fontos. Nagyon oda kell tehát ezekre figyelnünk. Nagyon fontos ez itt ebben az ágazatban, ugyanis mindenképpen figyelemmel kell kísérnünk az ágazat fejlődését. Nem szabad, hogy a múltban bekövetkezett események megismétlődjenek e tekintetben. Hollandiában vannak tapasztalataink ezzel, és most európai szinten kell fellépnünk más ágazatokéval. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Anni. Úrike Roduszt következik. Teljesen teljesen igaza van. Nem feltétlenül az Európai Unió okán annyira bonyolult ez a helyzet, hanem a tagállamok miatt, vagy a szabályozásra, hogy ez lehetővé tenni az akvakultúrás tevékenységet. Nagyon egyszerű mindig az EU-ra mutogatni, azt mondván, hogy ők a vétkesek, évig is kell, hogy várjon a pénzére, mert egyszerűen ez nem lehetséges, azonnal szüksége van a pénzre. Startup vállalatként százalék az akvakultúrából adódik, tehát itt lenne még lehetőség a kiépítésére ennek az ágazatnak, de ha megnézzük, hogy a halakat, és aztán mi egész egyszerűen nem vagyunk versenyképesek a mi sztenderdjeinkkel. Tehát ezt a dolgot nagyon alaposan meg kell tagállamokban is lehetne akvakultúrás megbízott, és aztán közösen lehetne megoldást találni a problémákra szinten, és tagállami szinten is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Venel termékekkel az Európán kívülről származik, akár halászati, akár akvakultúrás termékek ezek, és hogy fenntartható feltételek mellett Európában sokkal jobban lehet termelni, mint például a dél-kelet-ázsiai termékek. És az ázsiai országok mi csak 6%-kal nagyon jó környezetvédelmi sztenderdjeink vannak, megnézzük a gyógyszeres kezelést, hogy ez ne legyen avantgárdok -e, annyira jól dolgoznak, e, nagyon fenntartható-e az ő akvakultúrájuk, és kevés gyógyszert alkalmaznak a tenyésztésben? Hát azt hiszem, hogy nem. Európában termelnek a legjobban, hogyha megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ugye itt van az aranykeszeg, területeket meg kell nézni mindezt, a termelés növelése, vagy a vadfogások. Tudjuk, hogy mennyire korlátozottak a mi hal állományaink. Mindennel egyetértek, amit Úrike mondott, vagy Klára, vagy Anni, vagy Alen akár már. Nem csupán a halászathoz kötődik ez, hanem a gazdasághoz ö, általánosságban. A két biztosnak össze kell ülni és kialakítani egy stratégiát, hogy hogyan lehet visszahozni a növekedést és a munkahelyeket Európában, mi vagyunk ugyanis a legnagyobb piac. Merci, Werner. Köszönöm szépen, Werner. Úgy gondolom, hogy mindenki nyilatkozott, aki szeretett volna ebben a nagyon fontos témában. Úgyhogy most a bizottság képviselője felé fordulok. Nem tudom, hogy Bernard Fries, vagy pedig Félix Linemann. Bernard, te leszel? Az rendben van, akkor parancsolj. Dónak, Iturgeis úrnak a jelentéshez, és gratulálok mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a munkához. Tényleg remek ez a szöveg, és üdvözlendő már önmagában véve az is, hogy a szakbizottságuk ilyen sokat foglalkozik az akvakultúra ágazattal, annak kapcsán, hogy több élelmiszert állítsunk elő az óceánokból, Ismerjük a nemzeti akvakultúrágazati terveket, a többéves terveket, a tagállamok célkitűzéseit, és ezek, hogy ez tartható európai szinten. Fe, február végén találkozott a biztosunkkal a jelentéstevő, és egy nagyon komoly konferenciát vezettek le az európai tengeri területek részvételével, többek között abban a témában, hogy hogyan kultúra fejlesztésének irányába, és ezt ki is kell használnunk, ezt a lendületet. Mindenképpen fontos, hogy az akvakultúra ágazat tovább fejlődjön a jövőben. Mindazok, akik erre utaltak a hozzászólásukban, maximálisan igazat szóltak. Egyre több embert kell táplálnunk itt a bolygón, és hogyha további tengeri táplálékhoz szeretnénk jutni, akkor ezt a problémát mindenképpen az akvakultúrák oldhatják meg. Most már nagyjából elértük ugyanazt a szintet az akvakultúra ágazatban is, mint a vad állományok halászatában, és az akvakultúráknak tulajdonképpen magán az élelmiszer megtermelésén túl más előnyei is lehetnek, például a CO2 megkötés, a parti régiók fejlesztése, energiatermelés, a vizek tisztítása, és az akvakultúrás termékek nem csak az élelmékek előállításában, és ehhez környezeti és szociális fenntarthatóságot is kapcsol. Ez rendkívül fontos. Hogyha megnézzük azokat a számadatokat, számadatokat amikről beszéltünk, 60%-os import, 32 százalék befogott hal és összesen 8 százalék akvakultúra, de ez a hátika csinálók megértsék ezeket a kihívásokat. Éppen ezért örülünk annak, hogy az Európai Parlament ilyen sokat foglalkozik ezzel a témával, de ez nem elég tagállami szinten is, regionális szinten is ugyanilyen fontosságot kellene tulajdonítani ennek a kérdésnek. Az Atlanti óceánnál, a mediterrán, az akvakultúra olyan ágazat, ahol lehet szabályozni, hogy mennyit termelünk, hogy annyit termeljünk, amennyit el is fogyasztunk. Természetesen ennek társadalmi elfogadottságával is foglalkozni kell. A speciális tengeri cselekvési tervek kidolgozása, rendkoordinációs módszer alkalmazása üdvösnek bizonyult. Tehát a tagállamok összefogása, az információ megosztás és a jó gyakorlatok megosztása nagyon fontos. A helyi támogatást javítani kell, a helyi érdekvédelmi csoportoknál és termelői szervezeteknél, a, hanem a jövőben három dolgot szeretnék elmondani. Először is ki kell használnunk az április 25-én kezdődő seafood kiállítást itt Brüsszelben, hiszen itt is gyűjtetünk támogatókat az európai akvakultúra ágazat felé, vele biztos természetesen ott lesz, és fel is fog szólalni felekhez. A kék fejlődés szintén nagyon fontos, illetve az, hogy megfelelő beruházásokhoz jussanak ezek az ágazati fejlesztések. Itt például az európai strukturális alapokat lehet felhasználni, de több magánbefektetőt is be kellene vonni. Harmadsorban pedig nagyon fontos, hogy az európai periódusban és el kell érnünk, hogy ezek a pénzek valóban oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, azokhoz a cégekhez, azokhoz a régiókhoz kerüljenek. Ez tehát a nagy kihívás. A regionális hatóságokkal együttműködve, és nekik segítséget nyújtva kell elérni. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom reagál, megpróbálok reagálni az összes hozzászólásra. Először is egy általános gondolat. Nézzék, az akvakultúra létezik. És az akvakultúra egy realitás, amely egyre inkább jelen van. Itt pedig nekünk egy lehetőségünk nyílik most arra, hogy az akvakultúra létezésén javítsunk, egy frissített, korszerűsített jelentéssel, amely, a, amelyhez, amely az összes képviselő csoport munkájával együtt elősegíti azt, hogy az állampolgárokhoz közelebb kerüljön ez a valóság, és jobban megértsék, és mindenkinek az előnyére váljon. Ezért egy lehetőség előtt állunk, ez most egy esély, hogy kidolgozzunk egy olyan jelentést, amely az ágazattal együtt javít az említett kérdéseken és az érintettek helyzetét javítja, tehát ne kételkedjen senki abban, hogy ez egy komoly esély most, amelyet a halászati bizottságnak meg kell ragadnia, mert ez a fogyasztókra nézve előnyös lesz, és az ágazatra nézve is. A hozzászólások között van, aki már elment, a hozzászólók közül de említette az egyik előadó, egy árnyék jelentéstevő, hogy az innovációt javítani kell, és említette a bürokráciát, a bürokratikus terheket. Én úgy gondolom, hogy az egyszerűsítés, amelyet Roduszt képviselő is nagyon jól kiemelt, mindannyian tisztában vagyunk most azzal, hogy a bürokrácia egy problémát jelent, meg egyszerűbbé kell tenni a dolgokat. Ez persze nem fog megszűnni, a papír munka nem fog megszűnni, az ügyintézés is létezni fog továbbra is, illetve az ezzel kapcsolatos kérdések, a bürokratikus folyamatok, de ha meg lehet könnyíteni, ha le lehet egyszerűsíteni azoknak a munkáját, akik szeretnének befektetni ebbe az ágazatba, illetve azok számára, akik lehetővé akarják tenni azt, hogy hozzáférjenek mások is ehhez az ágazathoz, ezen javíthatunk. Említették a különböző bürokratikus szabályokat, és említett valamit még, ami azzal is kapcsolatos, hogy a piac gyakran nem eléggé ismert. Éppen ezért dolgozzuk ki ezt a jelentést. Említette a gazdasági kapacitást, és egy gondolatot ezzel kapcsolatban azt kérte a jelentéstől, hogy a különböző tengerek egységes fejlesztésével kapcsoljuk össze. Ez egy lehetőség, amelyet kidolgozhatunk ebben a jelentésben, és egyébként biztatnám arra, hogy ennek fényében a konkrét módosítókat dolgozza ki. Li Nirjada említette, hogy a halneveldékből halneveldék helyzete, illetve a környezeti hatások aggasztóak, ez mindannyiunkat aggaszt. A környezetvédelmi aggályok közösek, a bal oldal, a jobb oldal, a közép számára mindannyiunkat kell, hogy aggasszon ez. De vegyük figyelembe, és én ezt gondolom, nem tudom, hogy egyetérte velem, maga az ágazat lesz az, a, maga az ágazat az, amely elsőként tisztában kell, hogy legyen ezzel, és ők a fő érdekeltek abban, hogy működőképes legyen a rendszer, és figyelembe vegyék az észrevételeiket, hiszen nem mi leszünk azok, akik ott vagyunk, de mi leszünk azok, akik esetleg hibáztathatjuk őket, mi dolgozzuk ki a szabályokat annak érdekében, hogy az ágazat megfelelőképpen cselekedjen, ezt Rodusztasszony is említette. Ez így van. Ez magától értetődő. Mindenki be kell, hogy lássa, hogyha valaki jól végzi a munkáját, akkor az előnyös lesz mindenki számára. Éppen ezért erre kell biztatnunk mindenkit. És ugye mi innen elmondtuk, hogy így kell tenni a dolgokat, mert akkor ennek megfelelően minden megfelelően alakul. Szenra képviselő említette, felhívta a figyelmemet arra, hogy vannak közösségek, mint például a Galícia nem eladó szervezet és egyéb közösségek. Úgy tűnik, elnök asszony, hogy ön Galícia kizárólagos képviselője az elnök úr is felhívta erre a figyelmét, mi is aggódunk Galíciáért, és foglalkozunk vele, a galíciai néppárt is ezt teszi, és éppen ezért az állampolgárok egyébként mindenek előtt a néppártra szavaznak, és ezért szerzünk többséget az ön tartományában. De amikor Szenra asszony önt hallgatom, az a benyomásom, hogy egyáltalán nem támogatja az akvakultúrát, nem is akarja, hogy legyen, nem akarja, hogy legyenek munkahelyek ebben az ágazatban. Clara Aguilera is említette a címkézés kapcsán, hogy a fogyasztónak tudnia kell, hogy mit fogyaszt, honnan származik a termék, melyek a különböző adatok, milyen tengerből származik, illetve honnan származik, stb. stb. Ön pedig, amikor különböző szlogeneket hangoztat, mondván, hogy ezt nem engedhetjük meg, hát át kell, font, át kell gondolnia, hogy milyen a többség. Itt a, politikát, a politikában a többség dönt. Ön azt mondja, hogy ezt nem engedjük meg, ez kelet nem volt szolidáris sohasem, és nagyon zárt álláspontot képviselő. Ön ezt szeretné, ön ezt az álláspontot képviseli. Elnézést kérek, de ki kell, hogy tudjam fejteni az álláspontomat. Tudom, ezt nem önnek mondom konkrétan. Különböző pártokból származunk, de azért Engem nem zavar, ha ön azt mondja, hogy az én pártom Galíciában, amely visszavont egy nagy projektet, én elfogadom ezt, mindenkinek megvan itt a helye, én meghallgatom önt, tiszteletben tartom az álláspontját, a kolléganője álláspontját is egyébe, egyébként, és remélem, hogy ön is tiszteletben tartja az én álláspontot. Vízi akvakultúrára nem helyeztünk elég hangsúlyt, ez igaz, ezért arra biztatom, hogy nyújtson be ennek fényében módosító indítványokat, hogy javítsuk ezt az aspektust, mert valóban igaza van, gyakran azon országokra helyezzük a hangsúlyt, amelyek tengeri partvidéken rendelkeznek, akvakultúra, az édesvízi halászat. És azt hiszem, hogy kell egy konkrét bekezdés, egy fontos bekezdés,